Possiamo iniziare? Buongiorno. Kezdjük meg az ülést. Üdvözlök mindenkit. Első napirendi pont a napirend elfogadása. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem a napirendet. Hasonló módon a ülések jegyzőkönyveit is elfogadottnak tekintem. Néhány elnöki közlemény, mielőtt megkezdenénk a vitánkat, 2017. decemberi miniplenárison három sürgőségi állásfoglalást fogadtunk el. Az egyik a vietnámi szólásszabadságra vonatkozik, a másik a kambodzsai téma, a ellenzék betiltása, és a harmadik sürgősségi téma El Salvador, az abortusz miatt üldözött nők helyzete. emberi jogi helyzetek kapcsolatban egyéb állásfoglalásokat is elfogadtunk, Afganisztán, Rohingyák helyzete, valamint a DROA éves emberi jogi és demokrácia helyzetéről vonatkozó jelentések elfogadva 2016-os helyzettel kapcsolatban. 2018. januári ülésen pedig más további sürgősségi állásfoglalásokat fogadtunk el Nigéria, aztán emberi jogi aktivisták, Gan, Xi Yang, Li Mingche és Tashi Wangchuk, tibeti és egy tibeti szerzetes Csokil esetéről. A harmadik téma pedig a Kongói Demokratikus Köztársaságra vonatkozott. Ezeket az információkat, közleményeket szerettem volna megosztani önökkel. Most pedig megkezdjük a vitánkat. Ahogy tudják, az Arafélszigeti delegációval közösen tartjuk ezt a véleménycserét, eszmecserét a jemeni emberjogi helyzetről. A téma rendkívül fontos. Most várjuk, hogy megérkezzen az arab országokkal tartott kapcsolat delegációnak a vezetője, Michel Ali Omari. A jemeni helyzet folyamatosan romlik, amióta egy szaudarábiai koalíció megkezdte a bombázását három évvel ezelőtt az országnak. Több humanitárius és a nemzetközi jogba ütköző jogsértést követtek el. A legtöbb polgári áldozat áldozatot a szaudi irányítású koalíció által elkövetett légitámadások miatt következtek be. A Jemenben most humanitárius válság is van, hiszen nagyon sok embernek, a tíz emberből hatnak egyszerűen nincs mit ennie. A legsúlyosabb kolera járvány is terjed. 2017 végéig 1 millió esetet regisztráltak a jemeni konfliktus ellenére a médiában kevés látottságot, nézettséget kap a helyzet. Az ENSZ emberjogi főképviselő Edzeid Rad al-Hussein is fellép a jemeni áldozatok érdekében, igazságszolgáltatás érdekében, hiszen ez egy szégyenletes helyzet, és borzasztó a kialakult üldöztetés. Itt a drónában tehát fontos, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy a jemeni emberi jogi helyzetet tisztázzuk. Mielőtt először is be fogom mutatni majd a felszólalókat, és amint megérkezik, még nem érkezett meg, ugye? Amint megérkezik a kolléganő, átadom neki a szót, be szeretném mutatni a felszólalókat, a résztvevőket. Videokonferenciában Jemenből Zsami McGoldrickkal fogjuk fölvenni a kapcsolatot. Ő az ENSZ emberi jogi koordinátora és az ENSZ fejlesztési programjának a képviselője. Aztán Jona Craig, ő egy szabadúszó újságíró. 2015-ben jemeni munkájáért, mint a Times tudósítója, egy elismert kapott, méghozzá Márta Gallon díjat kapott 2014-ben. Továbbá Orwell Foundation díjat is kapott, újságíró díjat 2016-ban. Aztán bal oldalamon ül Taiba Bajva, a Reprieve nem kormányszervezet képviseletében. Ő jogot tanult az Oxfordi Egyetemen, és a Cambridge Egyetemen szerezte meg a master diplomáját, 2016-tól ügyvédként dolgozik. Mindezt előre bocsátva, megkezdenénk a videokonferenciát a vendégeinkkel. Jeremy Gold, meg Goldrickot hallgatjuk meg először, és már is átadom neki a szót. Szerinti? Yeah. Hello, yeah, this is uh, Jamie McGoldrick. Can you hear me?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 Köszönöm. És most megadnám a szót Krágasszonynak, azért, hogy ő is részt tudjon venni ebben a vitában, tessék. Akarok megismételni semmit abból, amit Jamie már elmondott és megpróbáljuk betartani az időbeli korlátokat. Ezért rögtön rátérek az emberi jogok kérdésére Jemenben. Vannak alapvető kérdések, emberi jogsértések, víz, élelmiszer, orvosi ellátás, lakhatás, gyógyszerek ezekkel kapcsolatban. Láttuk a jemeni háború során, hogy fegyverként használják fel a víz és az élelmiszer hiányt. Ez nagyon súlyosan érinti elsősorban az északon élő embereket. Ez a leg népesebb terület, ahol a hutuk kezében van a hatalom. Mint egy 5000 mérföldet utaztam Jemenben, északról, délre, keletről, nyugatra, keresztül kasul az országban, és teljesen világos, hogy a humanitárius válság milyen súlyosan érinti ezeket az embereket, elsősorban az északon lakókat. mindenfajta tárgyalások során megpróbálják felhasználni ezt a helyzetet. De az egész országban szenved a lakosság. Ha beszélgetünk az emberekkel, akkor nagyon gyakran számoltak be arról, hogy a légi csapások milyen sok kárt okoznak emberi életekben, sokan halottan, sebesült. Amikor újságíróként dolgozom a jemeni emberjogi helyzettel kapcsolatban, mirékeztetni kell a szólásszabadság és a média helyzetére, a ország, az állam szintjén, vagy akár a kormányzat, vagy a déli ország rész szintjén, ahol a koalíciós pártok irányítás alatt van a katonai hatalom. Nos, sok ezer embert tartanak őrizetben, és alapvetően a délen politikai tisztogatás folyik, az isla a eh, legnagyobb politikai párt részéről, el, a déli ország részben eh, nincs szólásszabadság, az aktivistákat őrizetbe vették eh, önkényesen, letartóztatják vádemelés nélkül nincsenek hivatalos igazságügyi eljárások a déli ország részben. Ádemben 2015. augusztusában már ez volt a helyzet, akkor is nagyon sok embert őrizetbe vettek, és nem csak hogy hónapokig, hanem időnként évekig tartják őrizetben ezeket az embereket. A hutuk az északi ország részben szintén börtönbe zárnak politikai aktivistákat és újságírókat, és amit Jim McCordick is említett, vagy szeptemberben az Ali Abdel és a Hutik hutuk között szakadás következett be, és ez, ez paranoiát okozott nagyon sok e, politikai aktivista körében, aki szanában a hutuk ellen szót emelt, azt e, azonnal letartóztatták. Nehéz elmondani, hogy van-e még Szanában egy, egyáltalán független média a hutuk által kontrollált területen. Német újságírókat is érintett ez a helyzet. Az ott élők már alig mernek szóba állni, újságírókkal. A hutuk az internethez való hozzáférést is korlátozták, E, Jemenben már úgyis a legrosszabb az internethez való hozzáférés. E, e, Jamie McColdicket is ugye, vágták sokszor az internetről. Amikor Ali Abdullah Saleh támogatói ellen léptek fel a közösségi oldalakon, akik titkosított oldalakat tudnak használni, ami biztonságabbá teszi a kommunikációt, e, be tudtak számolni a történésekről. E, nemzetközi újságírók még próbálnak kommunikálni az emberekkel e, december és több hétig próbáltak erre kísérletet tenni. Október végén Ali Abdullah Saleh halála előtt is ott jártunk, és hát azt tapasztaltuk, hogy a hutuk az állami erő, hatalmat egyre nagyobb mértékben használják fel, és eh, a hutuk egyfajta rendőrállamot építenek ki Szanában és az általuk uralt eh, területen. Egyre nagyobb a paranoia, és már nagyon-nagyon nehéz eh, bármilyen újságíró és politikai aktivista számára az, hogy ezen a területen dolgozzon. A gyerekek helyzete is borzasztó, nem csak, hogy oktatás nincsen, ugye az iskolák a konfliktusban célponttá váltak, és azért is, mert a családoknak el kell menekülni, nem tudják a tanárok fizetését fizetni, és az oktatási rendszeren belül nincs szólásszabadság, elmondták nekem többen, hogy az iskolában megverték őket, hogyha egyáltalán politikáról szót ejtettek, vagy az adott területen, ahol élnek, az uralkodó csoportok ellen valamilyen kritikus megjegyzést tesz valaki. A jemeni adatprojektről még hagy szóljak néhány szót. Ennek a projektnek a keretében a koalíció légi csapásai kapcsán, ami 2015 márciusában indult, próbáltak adatokat gyűjteni, itt megpróbálják az összes légicsapást lokalizálni. 2015-ben, amikor elindultak a légicsapások, ettől kezdve egészen 2017. decemberéig mintegy 15.628 légicsapást regisztráltak a módszertan kapcsán egy, egy légi csapás egyetlen egy incidensnek számít, hogyha a célpontot többször is megtámadják egy légitámadás során, akkor persze ennek a sokszorosával kellene számolni mint 850 esetben piacokat értek a támadások, sok 61 esetben pedig orvosi létesítményeket, 62-szer élelmiszer raktárakat ért eh, régi támadás, és mindez természetesen tovább rontja az országban a humanitárius eh, helyzetet. Ahogyan eh, Jamie említette, nemzetközi humanitárius jog sérül a légi csapások során, és ez már a konfliktus kezdete óta így van. A koalíció azzal érvel, hogy az ó, a háború első hónapjaiban még kevés tapasztalatuk volt, hibák követke, hibákat követtek el, de itt az említett adatprojekt kapcsán tulajdonképpen az lehetett megállapítani, hogy romlott a helyzet. 2015 márciusától 2017 novemberéig tartó időszakban a légicsapások egy olyan modellt mutattak, hogy a légicsapások mintegy egyharmada nem katonai létesítmények ellen irányul. Szeptemberben ez megváltozott, a szaudiak több mint kétszer annyi katonai létesítményt bombáztak, mint azt megelőző hónapokban. Új adatok lesznek majd januárban. Decemberben a 67%-kal nőtt azoknak a légicsapásoknak, a légicsapások ránya novemberhez képest, és ezzel hát, tulajdonképpen egy új offenzíva indult a nyugati a nyugati parton. Sajnos ez arra utal, hogy jelenleg eszkalálódik a e, konfliktus e, és e, továbbra is támadnak gazdaságokat, járműveket, buszokat, és 65 légicsapás lakott területek ellen irányult. Ezek mindennek természetesen van hatása a humanitárius válságra, amikor is az élelmiszer depók, a víz ellátás létesítményei és gazdaságok váltak a légi támadások célpontjává, ez mind befolyásolja azt, hogy az emberek tudják, tudnak elég élelmiszer biztosítani maguk számára. Jemen a békeidőszakban is az élelmiszer 97%-át importálja, most saját élelmiszerellátást kellene valahogy biztosítani. A Vörös-tenger partján halászok azt mondják, hogy a halászhajókat is támadások érik helikopterekről és hajókról a tengeren is, kint a tengeren is, és nyilván ez is befolyásolja azt, hogy a vörös tengerparti halászat helyzete is mennyire romlik, és ez, ez természetesen rontja az élelmiszerellátás helyzetét is. Most megpróbálom eh, befejezni a mondandómat. Újságíróként eh, kiszámára az egyik legfontosabb a szólásszabadság, és eh, ahogy ezt biztosítják-e az újságírók számára. Nos, ezen a héten a hetedik újságíró vesztette életét, ölték meg a konfliktusban. Az újságírók célpontok, letartóztatják őket sokszor együtt politikai aktivistákkal, és ez délen is látszik, ahol is a koalíció támogató milíciák tevékenykednek, akiket a koalíció támogat, és visszaszorítják a szólásszabadságot, vallási okok miatt vesznek alapvetően részt ebben a konfliktusban, de mindez eh, tulajdonképpen különösen Ádemben és eh, Tájzban nagyon súlyos eh, következményekkel jár. Itt ez a vallásos kényszer, amit elsősorban a fiatalokra erőltetnek rá, és amivel nem engedik érvényesülni a szólásszabadságot, nagyon súlyos helyzetet teremtenek. Köszönöm. És most hallgassuk meg Tai bajvát. Köszönöm. Egy kicsit más aspektusból fogok én beszélni. Tudjuk, hogy nagyon nagy a feszültség, és nagyon nagy a figyelem a szaudi koalíció, a hutuk cselekményei tekintetében a jemeni konfliktusban, de amiről én szeretnék beszámolni, az az Egyesült Államok szerepe Jemenben, és erre valóban oda kell figyelni. A Egyesült Államok fellépése az sokszor konfliktusban van azzal, amit a koalíció tesz, ezért azt láttuk az elmúlt évben, hogy drámaian fokozódott az USA szerepe föld alatti cselekedetei Jemenben, és ez nem a jemeni helyzetnek a része, hanem a szélesebb körben az USA agendájának a része. Trump, amióta hatalomra került, azóta 124 támadást követek el, több mint százan vesztették életüket emiatt, nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi volt a támadások száma. Ez több mint 280 százalékos növekedés az Obama elnöksége alatt bekövetkezett hasonló eseményekhez képest. Én nem szervezetet képviselek, ezért már az is aggályos volt számunkra, ami Obama elnöksége alatt történt, de ami most a Trump féle időszakban bekövetkezik, az tényleg nagyon súlyos. A folyamatos konfliktusokat fedezetként használják a saját fellépésük, a saját érdekei képviselete érdekében. A frontvonalban részt vesznek, koncentrálnak bizonyos területekre, és jelentősen növekedett a drónos támadások száma is, látunk két borzasztó támadást is, és az egyik az tavaly januárban következett be, Jakla nevű jemeni területen. Ezt az USA vezette, 23 polgári személy a halálához vezetett ez. Ebből tizen gyerekek voltak, köztük az egyik egy újszülött, a másik egy egyéves csecsemő. Azok az emberek, akik ezen a területen élnek, félnek, ők nem alkaida tagok, ezek egyszerű emberek, akiket ezek a támadások érik, ezek elszigetelt területeken élnek, és az próbálnak menekülni, és amikor menekülnek, akkor tovább követik, üldözik őket. Egy családfát, hogyha kérünk valakitől, hogy állítson fel, hogy hányan haltak meg, akkor borzasztóan látszik, hogy Trump nem csak a terroristákat követi, hanem normál polgári családokat is támadnak. Egy újabb támadás volt májusban, már ebb megyében, ott is legalább öten veszették életüket, őt a civil személy, és úgy gondoljuk, hogy a múlt év az csak a kezdet volt, és ez aggályos, és nagyon oda kell figyelnie Európának is erre, azért, mert cinkos Európa, nem csak az usa van szó, tudjuk, hogy az Egyesült Királyság széles körben adatcserét folytat, mert a adatokat cserél az Egyesült Államokkal, és az Egyesült Államok ezen adatok alapján dönt, hogy hol irányítsák a támadásukat, és azt is tudjuk, hogy nagyon fontos hírszolgálati információkat is kiadnak, hiszen ez alapja annak, hogy milyen célokat határozzanak meg, és azt is tudjuk, hogy a drónok berepülésében is segítséget biztosítanak. Nem csak az Egyesült Királyságról van szó, hanem több tagállam is részese minden, mindennek. Németországról is tudunk, ezt egy fontos linkként mutatják, meg a, mutatják be az USA drón program tekintetében és valós idejű képelemzést biztosítanak. Ugye a drónok biztosítják, adják a képeket, a drónokon természetesen van kamera, és valós idejű elemzéseket tudnak így biztosítani, és továbbadják Nevadába vagy máshova az usa ezeket az adatokat, és ott születik meg a döntés, hogy legyen-e támadás vagy sem. Ez fontos megoldás, hiszen a közel-kelet, konkrétan Jemen és az Egyesült Államok közti kapcsolat a Rammstein fontos pont, fontos láncszem, és mindezt a német kormány tudja. Ezt Obama elnöksége alatt már működött, de még aggályosabbá vált Trump elnöksége alatt, aki bizonyította, hogy nem igazán tartja tiszteletben a nemzetközi jogot, és főleg a nemzetközi emberi jogokat. A német kormány lehetőséget kapott arra, hogy újra átgondolja az USA-val kialakult együttműködését a Trump időszakban, és nyíltan bejelentett a parlamentben, hogy úgy döntenek, hogy úgy döntöttek, úgy gondolják, hogy nem kell felülvizsgálni ezt az együttműködést. És ez egy folyamatos vita tárgya a Németországban a németek részvétele az USA programban, és hogy ez a német alkotmányt való, ö, megszegi vagy sem. Nem csak Németország, Olaszország is benne van ebben. Szigen állában van egy USA ö, bázis, és 2016-ban is a libiai ISIS elleni drón támadásokban részt volt. állából idén is indítottak drón támadásokat Libiában, és egyáltalán nem egyértelmű a kormány, az az kormány folyamatosan megtagadja, hogy kiadja az adatokat, nem hajlandó beszámolni arról, hogy valóban olasz területről indulnak-e ilyen támadások. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a döntés megszületett. Folyamatos vita folyik Olaszországban is erről, hogy a tájékoztatás szabadsága, jogalkotás területén ez milyen jogszabályokat sért, illetve hogy a nemzetbiztonsággal milyen kapcsolatban áll mindez. Az európai tagállamok együttműködnek egy olyan adminisztrációval, ez az amerikai adminisztráció, és ráadásul ezt titkosan teszik, tehát abszolút nincs átláthatóság a tekintetben, hogy a tagállamok mit tesznek, milyen lépéseket tesznek. Az Európai Emberjogi Egyezmény és a saját alkotmányuk megsértését ugye mindig tagadják. Számunkra agályos volt Obama elnökség alatt is ez a cselekvés, vagy ez a fellépés, de Trump idejében jelentősen nőtt ez a szerep. Olyan emberek, akiknek nincs kapcsolata az al nem értik, hogy miért lettek célpontok. Látjuk, hogy ez növekedett, és ugyanakkor valóban aggályosan meggyengültek a védzáradékok. Obama elnök felállított iránymutatásokat, a támadások csak olyan esetben lehetségesek, amikor civilek nem sérülhetnek. Ez, ezek az iránymutatásokat most egy új dokumentummal leváltották, ez az elvek dokumentuma, ezt nem tették közzé, de tudjuk beszámolókból, hogy sokkal gyengébbek a védzáradékok a civil életek védelme tekintetében, és sokkal nagyobb számú embert lehet meg célozni a támadásokkal. Akik emberi jogi témával foglalkoznak, a csak védelem és súlyos fenyegetettség esetén megengedett az, hogy sérüljenek a emberi jogai polgári személyeknek. Most ezt a küszöböt átlépték. A dokumentációkban látjuk, hogy vagy csak minimális kapcsolatban vannak emberek kapcsolatban az alkaidával, vagy egyáltalán nem, és mégis célponttá válnak. Obama elnök próbálta leállítani a CIA szerepét ebben, vagy legalábbis korlátozni a drónok eh, CIA általi jemeni használatát próbálta korlátozni és Trump elnök is ezt folytatja. Gyakorlatilag nincs elszámoltathatóság, hiszen teljesen titkosak ezek a támadások, nincs semmilyen hivatalos elismerése az USA drónok által okozott károknak korlátozott a kivizsgálás lehetősége. Van információnk bizonyos mértékben a polgári áldozatokról és esetőkről, de abszolút nem átfogó ez az ismeret. A parlament úgy gondolom foglalkoznia kell ezzel a témával. Az egyik állásfoglalásban, ami Jemennel foglalkozott, szigorúan fogalmaztak az USA részvételével kapcsolatban, és megfogalmazták, hogy ez egy külön konfliktus és most pontosan ez történik Jemenben, és európai tagállamok segítségével történik mindez. Úgy tűnik, hogy a támogatás fokozódik egy olyan helyen, olyan területen, ahol az emberi jogi vétállalatok nélkül föl lehet lépni. Gyakorlatilag az USA a jemeni műveletei részén nem tartja tiszteletben a nemzetközi emberi jogot, nem részese a konfliktusnak, a saját háborúját folytatja, és ez egy másik konfliktus, gyakorlatilag az emberi jogi alapelveket nem tartják tiszteletben hogyha Európában nem engedjük meg ezeket a lehetőségeket, akkor más országban miért van erre lehetőség, csak azért, mert nem értjük, hogy egyszerűen mi történik. Úgyhogy nagyon aggályosnak tartjuk, hogy a saját kormányaink mit tesznek, ezzel kell, hogy foglalkoznunk, és meg kéne nézni, hogy ki mellé állnak a nemzetközi jogi megkötéseket, kötelezettségeket tiszteletben kellene tartani. Az elmúlt évre vonatkozó információk azt mutatják, hogy jelentősen nőtt a száma azoknak a civil áldozatoknak, sérülteknek, akik a Trump érában sérültek meg, vagy szenvedtek el támadást. És egyébként Líbia itt van a ajtó mögött, és Líbiában is hasonló a fellépés. Most, mivel kevés időm volt, ezért befejezem itt, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. És most meghallgatjuk a képviselőket, hogy vannak-e kérdéseik, megjegyzéseik. Logbira asszony. Thank you, Chair, and thank Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindhármuknak kutatásaik bemutatását és az információkat. Számos kérdésem van. Az EU mit tesz eh, Jemenben annak érdekében, hogy eh, azokat a gondokat megoldja, amelyekről önök beszámoltak? Például azok az újságírók, akiket börtönben tartanak eh, Szali halála után, és vannak jelentések arról, hogy az USA bekapcsolódása milyen. Önök beszéltek a drónokról. Washington Post adatot idézem, 2015. júniusában elhangzott az, hogy az, az USA haderői kínzásba is bekapcsolódtak, vannak terroristák börtönökben, és a az Egyesült Arab Emirátussal e, együtt teszik ezt, illetve rendszeresen kihallgatnak embereket. Jemen még mindig, eh, Jemenben még mindig létezik a halálbüntetés, és ezért januárjában Hamed Bin Haidar, egy speciális eh, bíróság eh, Gokot egy speciális bíróság halálbüntetésre megítélték és kitűzték a dátumát a nyilvános lefejezésnek. Foglalkoznak -e ezzel kérdéssel a börtönök helyzetével, és az EU mit tesz? Én a zöldeket képviselem, Németországból jöttem, és önök jogosan említették Németország bekapcsolódását közvetlenül a dróntámadásokban. Ramsteinnal a probléma a következő, és ezt már megvizsgáltuk annak idején, amikor kiderült, hogy a CIA rammstein használta fel arra, hogy e, e, embereket e, elfogjon és Guantanamo-ba e, vigyen. Hát, hogyha a németek megszüntetnék a szerződést, amely a katonai bázisra vonatkozik, ennek tulajdonképpen megszüntetése szinte lehetetlen. Tehát ezt a vitán fel lehet vetni, fel lehet háborodni, hiszen Rammstein az afrikai bekapcsolódásoknak is központja mindenféle más konfliktusoknak, de nagyon nehéz a kormány számára a helyzet, hiszen amennyiben ezt a szerződést megváltoztatnák, ahhoz alkotmányos változtatásokra lenne szükség Németországban hát nagyon sok polgár nem szeretné ezt a katonai bázist. Ha megnézzük a jelenlegi tárgyalásokat, a pártok között, a, a szocialisták és a konzervatívak között, ők azt mondják, hogy amennyiben kormányt alakítanak, a e, fegyver exportot megszüntetik az összes olyan ország felé, akik a jemeni konfliktusba bekapcsolódtak. Tehát ez e, némileg pozitívnak mondható. A mi elásfoglás indítványunkban világosan fogalmaztunk, az Európai Parlament, hogy nem szeretnénk e, fegyver exportot. Tehát nem elég a többség véleménye, de ehhez ugyanis erőfeszítést kell tennünk. Nagyon sokan az én országomat beleértve nagyon sokat profitálnak eh, gazdaságilag a Szaudi-Arabiának juttatott eh, fegyverexportból, és szaudi arabia eh, részesedése az európai gazdaságból is jelentős, és hogyha Genfben az EU-s diplomatákkal beszélünk, akkor kiderül, hogy jelentős az ellenállás a közös um, álláspont kialakítását illetően a fegyver drónokról a dolgok nem haladnak, és a Brexit-tel egyetlen ország van, aki így ezt nyíltan ellenzi, de azt gondolom, hogy gyakrabban kellene lobby tevékenységet kifejtenünk e téren. Az ENSZ képviselőt nem igazán tisztán értettem a végén, E, Hónap végén egy ó, új ENSZ envoy e, e, szállítmány indul, erről szeretnénk többet megtudni. Nem tudom, hogy az lks itt képviseli, és az EU-s fér mit tesz annak érdekében, hogy egy erőteljesebb fegyverembargót kérjen azok ellen, akik a jemeni háborút folytatják és a magas színű képviselőt, Magaréni asszonyt megkértük arra, hogy ragadjon meg kezdeményezést annak érdekében, hogy ez az ügy a külügyi tanácson napirendre kerülhessen, és erről sem hallottunk. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ő a következő külügyi tanácsülésén ezt napirendre tűzze. És egy utolsó kérdés, még elnök úr, ha megengedi. Jemen mert nagyon sok a szenvedés, és politikai szempontból nem tudja az ember, hogy mit tegyen. A nemzetközi válságcsoport, ami a politikai elgondolást illeti, azt mondják, hogy a szörnyű helyzetben még szörnyűségesebb helyzet felé tolódik el a dolog, és fontos, hogy az ENSZ biztonsági tanács és indítvány fogadjon el annak érdekében, hogy elkezdődhessen a politikai tárgyalás az érintett felett között és fegyverszünet történhessen. Önök hogyan ítélik meg ennek lehetőségét? Lobbizzunk -e ezért is, vagy nincs értelme? Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Négy képviselő helyett is föltettél kérdéseket. Gyakorlatilag van más hozzászóló, ha nem, akkor röviden megadnám a szót Luis Miguel Bueno Padillának, aki az EKS jemeni felelőse. Tessék. Thank you, Chair, for, um... Köszönöm szépen, lehetőséget. A külügyi szolgálat üdvözli azt, hogy az Európai Parlament Jemen kérdését ismét rendre tűzte. Az egyik cél, amit követünk, az az, hogy minél eh, inkább eh, figyeljen a világ eh, a jemeni helyzet alakulására. Ami most a konkrét kérdéseket illeti, igen, hát az Európai Unió, a külügyi szolgálat, illetve az Európai Bizottság megpróbálunk egy stratégiát kialakítani Jemennel kapcsolatban, együtt a tagállamokkal. Eh, alapvetően három fő kérdéssel kell foglalkoznunk. Először is eh, a politikai jelenlétünket kell biztosítani, kapcsolatban kell lenni a legfontosabb eh, felekkel. Másodszorban meg, újraindítunk olyan projekteket, amelyek nagyon fontosak a jemeniek számára, tehát táplálkozás, egészség, a két legfontosabb feladat, és különböző programokat kell működtetni humanitárius segítségnyújtás keretében. Az emberi jogok szempontjából a legfontosabb az, hogy nyomon követjük ilyen szempontból is a helyzet alakulását, egy delegációt küldtünk a régióba, és megpróbáljuk az emberi jogsértések ügyét felvetni ott helyben, és mindenféle, tehát a szanában lévő huszikkal, és meg felvetjük ezeket a eh, kérdéseket, amikor például újságírókat eh, tartóztattak le szanában. Kapcsolatban vagyunk eh, a High Community képviselőjével, Hajdara úrral, és eh, megerősítették eh, azt, hogy halára ítélték, de még a kivégzés időpontját nem lehet tudni. A e, jemeni nagykövetünk, e, illetve a delegációnk vezetője, a misszió vezető el fogja dönteni azt, hogy milyen e, fellépésre lesz szükség a szanai hatóságok irányába ezzel a konkrét ügyel kapcsolatban. Egyik tisztelt képviselő kérdés, kérdezte azt, hogy eljutott-e hozzánk egy kérés a fegyverembargóval kapcsolatban. Szaudarábia kapcsán elsősorban, és a biztonsági tanács eh, is az ügyben eh, foglalkozott ezzel az ügyel. A eh, tanácsban, a külügyi tanácsban garantálni akarjuk azt, hogy különböző iránymutatásoknak megfeleljenek, a, különösen a fegyver export engedélyezése kapcsán, ami tagállami hatáskör. Mi hát mindent megteszünk mi is, ami tőlünk telik, amire lehetőségünk van. De emellett szükségünk van arra, hogy a tagállamok segítséget nyújtsanak, hogy együtt is fellépjenek Jemenben ez a válság már nem egy humanitárius válság csupán, politikai megoldásra van eh, szükség. A főképviselő asszony felvetett ezeket a kérdéseket eh, partnerekkel. 2017 áprilisában eh, volt egy tanácskozás, és reméljük, hogy Jemen a tagállamok politikai programjaiban is fontos helyet fog kapni az idejében, és nagy figyelmet kap a jemeni helyzet. Köszönöm. Mondan azt mondanám, hogy négy perc álljon rendelkezésre a válaszra. Tessék. Um, I'm just going to take up two of the points. Uh, Két about the alleged involvement of the US. Amit felvetettek, az USA részvétele, illetve titkos kínzás, ami ma nyáron, amire ma nyáron derült fény, és uh, a, és két jelentés is megerősítette azt, hogy most is ez történik, tehát az USA erők kínoznak embereket, illetve átadnak más intézményeknek ilyen embereket a kínzás céljából. Aktív kivizsgálásra van szükség, de hát elképzelhetik, hogy nagyon nehéz olyan embereket, olyan emberekkel kapcsolatban nyomozást végezni, akik azt feltételezzük, hogy kínzásokat követnek, hát olyan magas szintű titkosítás van itt, hogy ez tényleg szinte lehetetlen, nagyon nehéz. Monitorozzuk ezt, beszélünk emberekkel, nagyon sok emberrel beszéltünk, akiket elengedtek a börtönökből, ezekből az intézményekből, és sok olyan emberrel is beszéltük, akiknek a családtagjai eltűntek, és valószínűleg ilyen intézményekben tartják őket fogva. Egyébként pedig valószínűleg sok embert Eritreába visznek át, feltételezve USA támogatással, segítséggel. Sajnos semmi konkrétumot nem tudok mondani, nem tudok semmilyen konkrétumról beszámolni, de hát aktívan vizsgáljuk ezt, figyelünk erre, és próbáljuk nyomon követni. Aztán Rammstein témájára rátérve, és hogy egy USA bázis van Németországban. Tudom, hogy nagyon nehéz ezt bezárni, ezt a bázist, de nem arról van szó, hogy ne engedje meg a német kormány, hogy az USA használja a területét, csak arról van szó, hogy korlátozza, tehát hogy szabályozzák le azt, hogy mire használhatja az USA ezt a német területet. Ami a megállapodásokban kellene, hogy szerepeljen, hogyha valaki használja a területét egy országnak, vagy bérli, ezt a területet, akkor bármi, ami ezen a területen történik, az nem lehet ellentétes a német alkotmánya, európai egyezményekkel, vagy szélesebb körben a nemzetközi emberi új kötelezettségekkel. Amikor nem lehet garantálni azt, hogy az USA drón programja, amikor tudjuk, hogy egyetemű bizonyíték van arra, hogy az USA drón programja sérti a nemzetközi emberi jogokat, akkor az európai kormányoknak ezzel nem föl kell lépnie. Ugyanaz az elv érvényes a fegyverexportra is, hogyha feltételezni lehet, hogy a nemzetközi vagy emberi jogi humanitárius jogokat sértő módon használják fel a fegyvereket, akkor ugyanolyan feltételeknek kell teljesülnie, mint amikor valamelyik tagállamnak a területét használják. Egyeztetni kell az USA kormányal, a parlament egyszerűen nem akarja látni, hogy mi történik, és nem tudjuk, hogy mit mondanak a partnereknek. Sokkal több átláthatóságra van szükség a kormányok által kialakított vészáradékokról, hiszen a kormányok számára nagyon nehéz fölépni egyedül egy olyan erős állammal szemben, mint az USA. Nagy a kockázat annak, hogy több tagállam, sok tagállam az európai egyezményeket sértő módon működik együtt, és Strasbourgba el kellene jutnia ezeknek a eseteknek, és az emberi jogok soha nem képezhetik a, az alkú tárgyát. Minden EU tagállam aláírta ezeket az egyezményeket, ezért Értem, hogy nagyok a nehézségek, jelentősek a nehézségek, de azért itt a vételadékokra, a feltételekre oda kéne figyelni, hiszen egy tagállami szuverén területet adnak át használatra. Nagyon nehéz ezt elérni, de megadom a lehetőséget, hogy a kollégám reagáljon más témákra. On the weapon sale. Ami a értékesítést illeti, erre egyre több figyelem irányult eh, az európai országok és az USA részéről, illetve tudják azt, hogy ezt hogyan használják a konfliktuson. Ezzel párhuzamosan a humanitárius válság kapcsán is eh, történt tudatosítás, néhány kettő között nincsen különbség. Egyértelmű bizonyíték van arra, hogy ezek a fegyverértékesítések és a fegyverek használata konfliktusban közvetlen hatással van a humanitárius válságra. És mindez nem csak morális kötelezettségeket jelent, a fegyver értékesítési szerződés például, Felmerül a kérdés, hogy a nemzetközi humanitárius törvények ellen használják ezeket fel, akkor embargót kell indítani az emberjogi szervezetek, tudják azt, hogy azok a bizonyítékokat, amelyeket sikerült a helyszínen összegyűjteni, úgy tűnik, hogy ezeket nem fogadják el az újságírókkal kapcsolatban, nem fogadják el megfelelő bizonyítékként arra, hogy nemzetközi humanitárius törvények sérültek. Amit én láttam a e, civilekre történt csapások kapcsán, nagyon sokan sérültek meg, és e, a civil életeket teljes mértékben e, figyelmen kívül hagyták. És nagyon és gyakran szándékosan gyilkoltak civileket. Mindenkinek meg kell értenie azt, hogy a fegyverértékesítéseknek milyen hatása van a humanitárius helyzetre, amiről eh, Jim, eh, Jimmy Old Goldwyn beszélt és mint említettem, bizonyíték van arra, egyértelműen bizonyíték arra, hogy a gazdasági üzemekre, az él, miszen raktárakra, víz, infrastruktúrára is csapásokat mértek, más kulcsfontosságú infrastruktúrákra, mind az feldolgozás, mind az szállítás területén. Az ország északi részén ez nagyon súlyos hatással van, de az egész országban, ami a politikai tárgyalásokat és a fegyverszünetet illeti. Igen, természetesen mindenkinek eh, erre kéne hangsúlyt fektetnie, nincsen eh, katonai megoldás a konfliktusnak, és nagyon fontos, hogy éppen ezért az előbb említett megoldásokért még jobban kiálljunk. Decemberben a koalíciós erők 60-70 mérföldre a, a, a kikötőktől ezt tették, és nem csak a városban élő civil lakosságra van hatása a légicsapásoknak, hanem, hogy az egész szervezetek elmondták, a kikötő hat- használatára is hatása van mindennek, ahonnét a nyújtás kéne, hogy az ország többi részébe eljusson. Eh, Éden eh, kikötő kapacitása sokkal kisebb, és még akkor is, hogyha 100 kapacitás, 100 kapacitásban tudna működni, nem tudnák Édenből eh, szánáig eljutatni az élelmiszereket, és hogyha Édenből szánába autózik az ember, háromszor annyi időt vesz igénybe, mint a másik kikötőben, és négy órán keresztül Szanától eh, Édem, illetve Édemből Szaná felé nem lehet az utat egyszerűen használni. Tehát a fegyverszünet, a politikai tárgyalások meghatározóak, hiszen ha ez a helyzet fennmarad, akkor még súlyosabb hatással lesz ennek az országra. Egy másik pont, amit eh, felszerettem volna vetni, a, nemzetközi újságírók helyzete. Én e, rendszeresen ott tudtam utazni e, Jemen és Európa között, de azért, mert négy évig Jemenben éltem, és vannak e, olyan barátaim, akik segíthettek ebben a szaudi koalíció és a jemeni kormány, megpróbálták blokkolni az újságírókat, hogy bejussanak az országba. Amikor a tudatosításról beszélünk, akkor nyomásgyakorlás erősítéséről is beszélünk azokra a, a, a háborús felekre. A hútik szintén megakadályozták az újságírókat a bejutásban. Nagyon sok újságíró úgy döntött, hogy hajón utazik be az országba, és nagyon-nagyon nehéz hozzáférni illetve bejutni Jemenbe, és hogyha erre lehetőség van, akkor nagyon gyakran ez közvetlenül eh, a koalíciós erők ellenőrzése alá tartozik. A biztonsági erők eh, kísérik a koalíció részéről eh, az újságírókat, és ha a nemzetközi újságírók bejutnak az országba, akkor, mint említettem, a útik kísérőivel mozoghatnak csak. nemzetközi közösség a szaudi koalícióra nyomást gyakorolt, annak érdekében, hogy lehetővé tegye az, az újságírók bejutását, ugyanez ez vonatkozik a civil szervezetekre, és óriási problémákkal küzdöttek az elmúlt évben, és nem tudtak az országba bejutni. Ezt pedig a Human Rights watch az Amnesty international is vonatkozik, e, illetve a nemzetközi újságírókat is megakadályozták abban, hogy bejussanak az országba. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek, akiket meghallgattunk a vita során úgy gondolom, hogy továbbra is nyomon követjük ezt a témát, nagyon súlyos kérdésekről van szó. Két pontos üzenetet lehetne megfogalmazni az emberi jogi kérdéseken túl. Az egyik, hogy határozott politikát kell, hogy kialakítson az Európai Parlament azért, hogy a fegyverembargot el lehessen érni. A másik pedig erős nyomást kell gyakorolni a szaudi koalícióra, hogy vége legyen ennek a konfliktusnak, ami nagyon sok áldozatot szed a jemeni lakosság körében. Folytatjuk a vitánkat, köszönöm szépen a részvételüket, most ezt a panelt lezárjuk, és átérünk a következőre. Cominciamo. Megkezdjük a második napi rendi pont tárgyalását, eszmecsere az arab-palesztin kisebbség helyzetéről Izraelben. Mielőtt meghallgatjuk a vendégeket, szeretnék röviden emlékeztetni az alábbiakra. Az Arabok Izraelben a második legnagyobb csoportot alkotják, a lakosság 20%-át képviselik. Becslések szerint 1 millió 700 ezer palesztin személynek van izraeli állampolgársága. Ezért az arab Izraelben hivatalos nyelv. Jelenleg az izraeli arabok aggódnak egy Knesset előtt álló törvénytervezet miatt ez az úgynevezett zsidó nemzetállam törvény. Most a vita során majd próbáljuk felmérni, hogy miért is aggályos ez a törvénytervezet. Szeretném bemutatni a két vendégünket, dr. Youssef Zsabaren, Knesset tagja, a közös listán a a közösítán a nemzetközi kapcsolatok felelőse, és alkotmányügyi bizottságnak a tagja. Zsabelen úr egyébként ügyvéd és egyetemi tanárként is dolgozik. A másik vendégünk Jakov Perry, a Knesset tagja, a Yes Atid párt tagja, a Gazdasági Ügyek Bizottságának a tagja, valamint a Külügyi és Védelmi Bizottság póttagja. Ő vezeti a, az Európai Parlamenttel tartott kapcsolatokért felelős delegációt, ő az elnöke. A izraeli biztonsági ügynökség a Simbet igazgatója volt korábban, valamint tudományos technológiai és űrügyi miniszter is volt. Már is átadom a szót Zseberen úrnak. 8 minuti all'incirca. Prego. Körülbelül 8 percben. Thank you very much, uh, Mr. Uh, uh, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy időt szánnak arra, hogy itt megvitassuk ezt a nagyon fontos kérdést. Az előadásomat szlájdokon is követhetik. Együtt nézhetjük a szlájdokat is. A EU-izraeli társulási megalapodás második cikkével kezdem az előadásomat. A felek kapcsolatát szabályozza ez a cikk. A kapcsolat alapja az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartása, a, úgy a belső, mint a nemzetközi politika területén. Tehát ez a megalapodásnak egy nagyon fontos eleme ez a cikk. Izrael tehát elkötelezett a demokratikus elvek mellett, és ez hivatalosan az EU-hoz fűződő kapcsolatokat szabályozó megállapodásban is rögzítettük. Emellett szeretnék hivatkozni nemzetközi egyezményekre, amelyek tartalmaznak standardokat, amiket Izrael elismer. Több ilyen nemzetközi egyezmény létezik. Az első a polgári és politikai jogok védelméről szóló egyezmény, azután az etnikai vallásos és nyelvi eh, közösségek védelmére vonatkozó egyezmény. Van egy EU nyilatkozat 2007-ből, eh, ami a helyi őslakosság eh, védelmével foglalkozik. Az Izraelben élő lakosság mind a kettő egyrészt nemzeti kisebbség, másrészt ős lakos kisebbség, és mint ilyen védelmet kell, hogy kapja mind a két szinten. hadd foglaljam össze, hogy mire koncentrálok majd az előadásomban. Palesztinok, kb. 12 millió palesztin él ebben a régióban, azonos az etnikai és a kulturális hátterük. Körülbelül 6 millióan élnek azon a területen, a Cisziordániában, Gázában és Kelet-Jeruzsálemben, melyet Izrael 1967-ben szállt meg, és jelenleg az 1948-as háború után izraeli állampolgár lett, mint egy másfél millió palesztin, akik jelenleg Izrael lakosságának egy 20%-át teszik ki. Izraelnek nincs olyan alkotmánya, amely az arab-palesztin kisebbség egyéni és közösségi jogait védené, és nincs hivatalos alkotmány, ami az egyenlőség elvét kimondaná, tehát Izraelben nincs alkotmányos státusz ezzel kapcsolatban. Viszont vannak átfogó polgári jogokat szabályozó jogszabályok, azután foglalkoztatás, lakáhatásra, oktatásra vonatkozó eh, rendelkezések, de a nemzeti kisebbség státuszt eh, nem ismeri el a jogunk. Eh, négy formája van a kizárásnak, a hátrányos helyzetbe hozásnak. Az első a hivatalos, a jog általi. A második a látszólag semleges jogszabályok, de amelyek mégis hátrányos befolyásolják az arab közösségek. A harmadik anyagi, társadalmi, gazdasági jellegű diszkrimináció, ezt szinte az élet minden területén nap mint nap tapasztaljuk. És végül a társadalmi diszkrimináció, ide tartozik a gyűlöletbeszéd és a rasszizmus. Ami e, társadalmi gazdasági diszkriminációt illeti, e, itt a politikai e, képviselet hiányát említhetjük első helyen. A parlamentben az állam létrejött a van képviselet, de Izraelen belül igazából azt mondhatjuk, hogy a közszolgál, köztisztviselők között maximum 10% az arab, de a felső, magasabb állásokban, vezető állásokban pedig csak 1 százalék. az állam költségvetésének eh, csak mintegy 5-10 eh, százalékát eh, kapják az arab önkormányzatok, ami pedig a földet illeti. A föld területnek csak 3,5 százaléka van arab palesztinok kezében, közben 48 óta 8-szorosára nőtt az arab közösség, felére csökkent az általuk birtokolt földterület tulajdonképpen az arab eh, állampolgárokat nagyon hatékonyan megakadályozzák abban, hogy tulajdonoljanak vagy béreljenek eh, Izraelben eh, földterületet, ez mint egy az földterület 80%-ára vonatkozik. Az arab családok mintegy 50%-a, az arab gyerekek kétharmada a szegénységi küszöb alatt él tehát a gyerekek esetében, mint mondtam, az gyerekeink mintegy kétharmada szegénységben él. Az arab és a, és a zsidó férfiak közötti bérkülönbség 44,6 százalék, a nők esetében ez 31 százalék. Az arab nőknek csak 32 százaléka dolgozik, e, ugyanez a zsidó nők körében 78,8 százalék. A férfiak esetében arabok, arab férfiak 73 százaléka, a zsidó arabok 81%-a dolgozik. Az arabok 13%-a képzetlen munka, munkát végez, ez a zsidó lakosság körében csak 4,8%. Nemzeti és etnikai identitásra rátérve, az arab iskolákban a tantervet, ugye az oktatási minisztérium felügyelete alatt készítik el, az araboknak nincs semmilyen döntéshozatali hatóságuk. Az arab iskolákban nagyon keveset tanulnak a gyerekek a palesztin és az arab történelemről, földrajzról, kultúráról, irodalomról. Az arab hivatalosan nemzeti nyelv, de az minden nap életben a sokkal alárendeltebb szerepet játszik, mint a héber, szinte egyáltalán nincs jelen a közéletben az arab. Hogy mondjak egy példát, itt az Európai Parlamentben, ugye nagyon sok nyelvet hallunk. Izraelben ugye beszélhetünk arabul a parlamentben, de miután nincs fordítás, ezt akkor nem értenék, akik nem tudnak arabul, és ez ugyanez a helyzet a legtöbb közintézményben. Előadásom második részében szeretnék a jelenlegi demokrácia ellenes tendenciákról szólni. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a demokratikus elvek jelentős mértékben erodálódnak. A jelenlegi kormányzat alatt Izrael politikai többsége visszaél az a számszerű többségével, és alása a kisebbségi jogokat. Az izraeli parlamentben is nagyon sok eh, demokrácia ellenes eh, tevékenységet figyelhetünk meg. Gyakran az eh, most tárgyalt, vagy közelmúltan elfogadott jogszabályok megsértik az arab kisebbség jogait, alapvető polgári jogokat, mint a szólásszabadság, vagy a tiltakozáshoz fűződő jog. Az elnök úr említett egy törvényt, ami eh, nagy jó példa lehet eh, a eh, diszkriminatív jogalkotásra, ez pedig az úgynevezett Héber nemzetállam törvény. Ez a jövőbeli izraeli alkotmány alaptörvénye lesz. Négy különös nagy probléma van ezzel a törvényel amely a jelenlegi Netanyahu kormány eh, zászlós hajója. Első probléma egy eh, olyan hierarchiát állít fel, amelyben a judaizmus a demokrácia felett eh, áll. Ez még a zsidók is többség körében is vitatott. Izraelt egyfajta nagy Izraelként definiálja, és így megtagadja a palesztin nép önrendelkezésének a lehetőségét. Tulajdonképpen ez így nem szerepel a, a jogalkotási javaslatban, de azért az üzenet a, a nagy Izrael. Ezután alkotmányos státuszt az az izraeli törvények alapján már létrehozott állam alapvető jellegének, amelyeket mind a zsidó örökségből eredeztet, az állam zsidó jellegét kívánja erősíteni holott a lakosság 20%-a ugye arab. A szegregáció az építkezésekben és a tervezésben vallásra és nemzetiségre alapul, ez tovább fogja erősíteni a szegregációt az izraeli telepek és a telepekkel kapcsolatos politika kapcsán is. Az arab nyelv státuszát rontja a törvény. Ugye jelenleg ez hivatalos nyelv, az arab speciális státuszt kapna viszont a törvényben az arab, és ez is gyengíti a nagyon fontos kollektív jogokat. Sok nemzetközi jelentést említhetnék, az ENSZ, az EU és az USA külügyminisztérium által készített jelentés is, amelyek támogatják ezeket a követeléseket, és elismerik azt, hogy az Izrael-arab állampolgárai intézményjogi és társadalmi diszkriminációval szembesülnek. Nagyon nagyok a társadalmi gazdasági különbségek a zsidó és az arab lakosság között. Egy, Izraelben az állampolgároknak két osztálya alakult ki. Vannak az, az egyik, akik teljes mértékű jogokat élveznek az állampartnerei és vannak az másodosztályú vagy harmadosztályú állampolgárok. Ez a hierarchia tetten érhető egy olyan országban, ahol a rezsim magát demokratikusnak nevezi. Még egy utolsó szlájdom van. ajánlások, ez eh, még két eh, szlájdon van ezzel kapcsolatban. Mire van szükség? Először is eh, a társulási megalapodás második cikkét teljes mértékben végre kell hajtani. Ugye ezzel kezdtem az előadásomat. Biztosítani kell, hogy Izrael teljesítse a társadalmi megalapodásban foglalt kötelezettség vállalását minden diplomáciai csatornán biztosítani kell az arab az Izraelben élő arab eh, palesztinok eh, polgári jogait, kisebbségi jogait. És az EU küldjön egy eh, tényfeltáró küldöttséget Izraelbe, vizsgálják meg az arab palesztinős lakos kisebbség elleni gyakorlatot és politikát. A politikai platformunk alapja a béke és az egyenlőség. Két demokratikus állam a 67-es határok mentén, Izrael pedig a két ország közös fővárosa lenne, ami pedig az egyenlőséget illeti Izrael teljesen egyenlőséget kell biztosítani a közösségünk számára, teljesen el kell ismerni az egyén és kollektív jogokat, a nemzeti kisebbségként élvezzük ezeket a jogokat, ehhez az kell, hogy kollektív megállapodások és a hatalom megosztás alapján történjen a közjavak allokációja. It is recommended, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit. A vita elején már is ki kell, hogy emeljük a teljes izraeli témát, mint hátteret, attól függetlenül, hogy most milyen etnikai és vallási kisebbségek játszanak itt szerepet, üldözik ezeket a csoportokat. Tényleg furcsa azt, hogy az Európai Parlament be kíván avatkozni, vagy legalábbis foglalkozik egy izraeli belső témával. Működik a demokrácia Izraelben, a mind a három kormány szinten tiszteletben tartja az alkotmányt. A végrehajtási szinten a kormány a kormányon belül van egy szociális egyenjogúsági minisztérium, és azon belül az arab terület gazdasági fejlődésével foglalkozó csoportot is felállítottak. Egyébként Eman Seif a vezetője ennek, aki egy izraeli állampolgár arab. Az igazságszolgáltatási ágon pedig a legfelsőbb bíróságnak van felhatalmazása, és napról napra meg is teszi azt, hogy döntéseket hoz a diszkrimináció ellen a kisebbségek védelmében. A jogalkotási területen pedig a Knesset, az izraeli parlament képviseli a nemzetet, Jelenleg 18. 18 képviselővel rendelkezik, akik kisebbségi csoportok tagjai. Tudjuk, hogy vannak hiányosságok, van, van egy szakadék a zsidó és az arab lakosság között. Izrael egy bonyolult ország, a nemzeti, vallási, etnikai szempontokból, valamint ezek a szociális és gazdasági szakadékok csoportok között állnak föl, nem feltétlenül csak a zsidók és az arabok között. Izrael célja az, hogy azonos jogokat biztosítson minden állampolgárának. Büszkék vagyunk arra, hogy a zsidó emberek nemzetállamaként tudjuk magunkat megnevezni. A különbségek ellenére egyértelmű, hogy az izraeli kormánynak nem célja a diszkrimináció. Nincs olyan állampolgár, és nincs olyan arab állampolgár az országban, aki diszkrimináció érne. Állampolgárok vannak programokat szervez a kormány az arab szektor megerősítése érdekében, és gazdasági célú programokkal próbálja a kormány csökkenteni a különbségeket. A program ma is folyik, ez egy öt éves program, és ennek a célja az, hogy megerősödjön az arab szektor. A kormány jelentős befektetéseket hagy végre a 2012-2015-ös időszakra 15 milliárdos beruházásról döntött a kormány, az oktatás, az üzleti élet, az infrastruktúra, az lakásellátás és a tömegközlekedés, közösségi közlekedés, illetve más területekre fogja a kormány befektetni ezt a pénzt. A kormánynak van egy kezdeményezése arra vonatkozóan, hogy három éves kortól kezdve már óvodai ellátást tudjunk biztosítani a gyermekeknek. A középiskolában 2000-ben 28% volt a középiskolát végzettek számra, 2016-ra ez 50%-ra emelkedett. Felsőoktatás. A múltban kevés arab állampolgár szerzett egyetemi végzettséget, BA szintű képzettséget, 2000-ben 9,8%-a volt, és 17%-ra emelkedett ez 2016-ra, a master szinten pedig a 10%-os arány emelkedett 15-re. A megfelelő képviselet a kormány szervezetekben, itt is előrelépés történt. Aztán a közösségi közlekedés még mindig problémás, de nem csak az arab területen vagy az arab szektorban. Sok minden elhangzott itt az alapjogokról. Én csak egy mondatot mondok ezzel kapcsolatban. Az izraeli Knessetben mostanáig semmilyen konkrét jogalkotás nem történt. A vitá folyik most. Az a párt, amelyet én képviselek, a Delikud hatalma lévő pártnak a része, és néhány cikket mi is ellenzünk. Ez egy vita valamiről, ami jelenleg nem létezik. Igen, támogatni fogjuk azt a nemzeti törvényt, amely kimondja, hogy Izrael zsidó demokratikus állam. De nagyon óvatosan fogunk eljárni, hiszen az állampolgáraink 20%-ának a jogait, polgári jogait, valamint az átláthatóságot meg fogjuk védni. Ha megengedik, így idéznék egy kutatásból, amit nemrég végeztek két-három hónappal ezelőtt az arab társadalom körében egy felmérést végeztek. Most nem fogom fölolvasni az összes eredményt, de azért néhány témát szeretnék bemutatni. Az eredmények szerint a zsidók és arabok közötti kapcsolat Izrael államban bonyolult, természetesen. Három szinten létezik ez. amelyek nem feltétlenül volna kapcsolatban, állami szint, társadalmi szint és személyes szint. A zsidó lakosság két fő célja a zsidó és arab identitás, és ez a két fő ide, és a két fő identitás az arab lakosságon belül az arab identitás 39%-ban, és a vallási identitás muszlimok, stb. És a megkérdezettek közül csak kevesen, 14 százalék mondta azt, hogy ő palesztin. És ezt megismételném, hiszen ennek a vitának a témája az izraeli palesztin arabok, és akkor még egyszer megismételem, csak kevesen a megkérdezettek között csak kevesen, 14% mondta azt, hogy ők palesztinák, tehát identitásuk szempontjából a legfontosabb, hogy palesztinak, és még alacsonyabb a százalék azoknak, akik azt mondták, hogy ők izraeliek. 10 százalék. Azoknak az araboknak a többsége, akik szabadon élnek egy szabad demokratikus államban, néha rossz körülmények között, mint ahogy a zsidó lakosság körében is vannak nehéz körülmények között élő emberek. A megkérdezettek 69%-a azt mondta, hogy jól beszélnek héberül, annak ellenére, hogy a zsidók közül csak nagyon kevesen, 6% beszél arabul, persze megkérdezettek közül mindezt. Ez azt jelenti, hogy ami a zsidó oldalon megtörtént, az érthető, a, érthetőbb az Izraelben élő arabok számára, mint fordítva, tehát hogy az, ami történik az arab oldalon, az kevésbé értik, mert érti meg a zsidó lakosság. A zsidó környezetben nagyobb biztonságban érzik magukat az arabok, mint a zsidók arab környezetben. Az arabok többsége, 54% hölgyeim és uraim, akiket megkérdeztek, azt mondják, hogy az izraeli társadalom részének érzik magukat. 66%-uk büszke arra, amit Izrael egy sor területen elért. Sport, tudomány, kreatív ipar, stb. Igen, vannak hiányosságok, vannak problémák, Ugyanakkor az arab nőknek csak 32%-a dolgozik, ez probléma. Izraelnek erre egy jobb választ kell adnia. Nincs alkotmány Izraelben, nem az arabok elleni diszkrimináció miatt, hanem mert nincs alkotmány, még nincs alkotmány Izraelben. és nem célunk az, hogy diszkrimináljuk arra barátainkat, az arab állampolgárokat. Ahogy a jogalkotással kapcsolatban említettem, az izraeli parlament dinamikus, hektikus, nagy különbségeket magában hordozó demokrácia. Nagyon sok témában nem értünk egyet, de ez a demokrácia és mindenkinek ajánlom, minden európai parlamenti képviselőnek ajánlom, hogy jöjjön el, nézze meg, milyen a gazdasági növekedés, az oktatás szintje, a szabadságjogok helyzete, a parlamenti szabadság nem százszázalékos. Lehet, hogy nem elég jó. De ha ezt összehasonlítják, és én ezt nem teszem meg, a szomszédos országokkal, akkor azt láthass, láthatják, dr. Jabarin kedves barátom, hogy egy paradicsomi ország vagyunk. És nagy örömömre szolgál, hogy itt ülhetek önökkel, mert Jabarin kollégám az egyik legokosabb, leghatékonyabb parlamenti képviselő, és mindig örömömre szolgál, hogyha egy, hogyha egy vitán egymás mellett ülhetünk. Vannak eltérő véleményeink, de amíg beszélünk, addig úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, köszönet önnek is a beszámolót. Hallgassuk meg a képviselőket. Michel képviselő. Ja, herzlichen Dank, Herr Voss. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezetőket Jakov úrtól, illetve az arab kisebbség képviselőjétől. Annak a nagy megtiszt, a nagy e, tiszteltetésben van, hiszem, hogy a, a paradicsomot, amiről ön beszélt, meglátogathattam. Nemrégben találkoztunk először, és a mi kezdeményezésünkre foglalkoztunk először a közös listával és az ezzel kapcsolatos problematikával. Ez nem volt magától, teljesen magától értetődő, de mégis egy fontos első lépés. Először is el szeretném mondani azt, lehet, hogy rosszul olvastam a napi rendet, de az én napi rendemben nem szerepel az arab-palesztin kisebbség kérdése, hanem a cím az arab kisebbség. És én nem belső ügynek találom ezt. Én Izrael barátja vagyok, és korlátlanul támogatom a létezését. Ezt te is tudod, Jákob. De nem belső ügynek találom ezt a témát amelynek csak Izrael belül van jelentősége. Azt gondolom, hogy elhangzott az, hogy a kettes cikk, a társadalmi egyezmény második cikke kötelez bennünket arra, hogy a kisebbségek és az ugyanolyan jogok kérdését napirendre tűzzük. Nagyon örülök annak, hogy a közös lista képviselője elmondta azt, hogy ő nem csak palesztin eh, képviselőként értékeli magát, hanem az izrael társadalom tagjaként, és azt gondolom, hogy eh, pontosan ez a kiinduló pont. Az a kérdés, amit feltennék, eh, hogyan passzol össze az egyre kiélezett településpolitika, másrészt pedig az építési engedélyek kiadása, az arab vagy palesztin eh, kisebbség számára szinte lehetetlen. 3,5%-a a tulajdonoknak, a, a földtulajdonoknak arab polgárok kezében van, tehát pusztán ekkor ez a százalék. És még egy utolsó mondatot engedjenek meg. Azt gondolom, az emberi jogok betartása egy nagyon fontos kérdés, és az emberi jogokat nem szabad ajándéknak tekinteni, most ezt nagyon szabadon interpretálom. Tehát nem arra van szó, hogy ajándékokat osztunk ki, amelyeket természetesen egy napon majd megkapják a palesztinok. Én úgy érzem, hogy az ugyanolyan jog mindenki számára egzisztenciális kérdés, és ezzel most kell foglalkoznunk. És azt gondolom, jó lenne, ha barátokként kritikusan szemlélnénk egymást. Elder képviselő. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm, elnök úr, hollandul fogok beszélni az anyanyelvemen. Nagyon köszönöm mind a kettőjüknek. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt vannak, az izraeli delegáció tagja vagyok, és már két éve foglalkozom az arab Izrael államban élő arab polgárok helyzetével, jogaival. Itt protestáns vagyok, ezt nem titkolom a vallási hovatartozásomat. Az arab keresztények is élnek Izrael államban. Komoly vitára komolyan fel kell készülni, és ezt meg is tették Zsabarin úr az arab közösség képviseletében, Eh, egy expozét eh, tartott, eh, nagyon sok számot hallottunk tőle. Én történész vagyok, és hát a számokat nem tartom annyira fontosnak. Az Bayern intézetben, amely eredeti tanulmányokkal foglalkozik eh, Tel Avivban, egy eh, nagyon jó nevű eh, intézet, amely az arra Izraelben élő a kisebbség helyzetével foglalkozik. Nos, ez az intézet múlt hónapban kiadott egy nagyon reprezentatív felmérést, felmérés eredményét arról, hogy mi a, az arabok helyzete Izraelben, hogyan gondolkoznak, stb. Ön is tudósként bizonytalan ismeri ezt a e, kutatást, e, ha nem, akkor melegen ajánlom, hogy ismerkedjen meg vele. Ezek nagyon e, finom nüanszokat is kidomborító tanulmány. Melyik delegáció, a parlamenti, vagy tanácsi, vagy bizottsági delegáció is nagyon hasznosan forgathatná ezt a dokumentumot. Általánosságban, amit ebből a kutatásból, ebből a tanulmányból kiemelnék, az az, hogy a helyzet azért egy kicsit finomabb, nüanszírozatabb e, értékelést érdemel, mint ahogy ezt önöktől hallottuk. Ugye az izraeli állampolgársággal rendelkezik az arab kisebbség. Ez nagyon lényegesen eh, társadalmi gazdasági diszkriminációról beszél, de az életükben, mindennapokban érik el diszkrimináció. Itt azt halljuk, hogy különbséget kell tenni, nagyon pozitív, pozitív, eh, dolgok és a negatívok között. 62 hát százaléka az araboknak azt mondta, hogy elégedettek az életükkel um, Izraelben. Tehát itt uh, azért a nüanszokra is oda kell figyelni. Természetesen vannak problémák. Én Hollandiában is nagyon-nagyon sok problémát uh, tudnék megemlíteni. De itt az, az 59,5% uh, pozitívan áll hozzá az izrael államhoz, és hát ez az erre a nüanszra is oda kell figyelnünk, tehát a többség pozitív érzelmekről számolt be, mint Izraelben élő állampolgár. Komolyan kell foglalkozni persze több problémával is, de az ott élő emberek helyzete, és hogy hogyan érzik magukat, az az egyik legfontosabb szempont. Elnagzott egy kérdés, ugye, amivel, ami leginkább nyugtalanítja az embereket, azok a család, az a család, a mindennapok, a mindennapi élet. Itt négy dolgot, tehát a személyes biztonság, azután a bűnözés, az erőszak, ezek a legfontosabbak, a, legtöbb szerint. Azután a rasszizmus, ezt ön is említette. Harmadik a gazdaság, munkalehetőségek, 16 százalék, és azután a a, a palesztin kérdésre csak 9,9% mondta azt, hogy ez egyik legfontosabb e, probléma. A, az élen tehát a személyes biztonság áll, a bűnözés, e, e, ugye mit a hát a neveltetés, miatt is erről még sokat tudnék beszélni, de tegnap hosszú órákat töltöttem azzal, hogy olvasgattam ezekkel a kérdésekről. Hogyan definiálnánk például az identitást? Itt is nüanszokra van szükség. A, az etnikai hozzátartozás az egyetlen fontos komponens, tehát mi palesztin, 8,9% mondja, hogy mi csak, hogy mi palesztin polgárok vagyunk Izraelben, de 14% mondja azt, hogy arab ként ér eh, Izraelben, eh, és az, aki összesen 24 százalék mondja azt, hogy vagy csak arabnak, vagy csak palesztinnak tartja magát, 11 százalék számára az izraeli identitás fontos komponens, és a legnagyobb hányad számára a vallás az egyik legfontosabb komponens az identitásának. Itt az Emberi Jogi Albizottságban is én egyébként a Külügyi Bizottságnak is tagja vagyok. Azt kellene leszögeznünk, hogy itt azért a fia, nagy nüanszokra van szükség, sokkal eh, a részletekben menően kellene megvizsgálni ezt a eh, kérdést, és a társulási szerződés végrehajtását. Eh, sokan azt mondják, hogy azt, azt sem mondom ki, hogy arab, nem mondom azt, hogy palesztin, de mindig csak a valós és a tényleges problémákból induljunk ki. Thank you, Chair. Thank you very much to... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet mindkét teszett tagnak. Örülök, hogy üdvözölhettük itt mindkettőjüket a DROA szakbizottság ülésén. Nagy benyomást gyakorolt rám Jabarin úr prezentációjára. Mielőtt meghallgattam a prezentációját, összeállítottam néhány kérdést, de néhány kérdésre már kaptam is választ. Azt akartam megkérdezni, hogy az izraeli araboknak van-e joga saját nyelven tanulni, van-e hozzáférésük a képzéshez minden szinten, az oktatáshoz, a munkahelyekhez, van-e szavazati joguk, és megválaszthatók-e van-e szabad társulási joguk, véleménynyilvánítási és vallási szabadságuk. Ezekre a kérdésekre ő már választ adott a prezentációjában. Persze nem ö, csodálkoztam a válaszokon, hiszen ismerem a helyzetet. Ezeket a jogokat Izraelben tiszteletben tartják, ez jó dolog és jó kiindulás mindenképpen. Néhány adatot is megvizsgáltam, amit bemutatott. Ö, azt mondta, hogy a, az izraeli arabok, a férfiak 74%-ban dolgoznak, és az izraeli zsidók esetén ez 82%. Van az izraeli araboknak 20%-a, tehát Hogyha összehasonlítjuk a számokat, akkor gyakorlatilag a 20%-ból 74% az több, mint az 80% 82%-a. Meg tudom azt is állapítani, hogy az izraeli arabok jelen vannak nagy számban a Knessetben, és valószínűleg az egyes mandátumok során emelkedhet ez a szám, ez is egy jó jel, hiszen szükség van az arabok jelenlétére szükség van, hogy meghallgassák az arabok véleményét is, és az arab képviselők által képviselt kisebbség jogait megismerjék és képviseljék. A kollégáim már sok fontos témát említettek a prezentációval kapcsolatban. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy itt vannak velünk, hogy azt megkérdezem, hogy mi a véleményük arról, hogyan gondolják, hogy ők, tehát izraeli arab politikusok, kneszettagok hogyan tudnák javítani a kapcsolatot Izrael és a palesztin hatóságok között, hogyan tudnák segíteni a tárgyalásokat a politikai vezetők között. Hogyan tudnák javítani a helyzetet, például az Izrael elleni gyűlöletbeszéd területén, hogyan tudnak beavatkozni, mert annak nincs túl sok értelme, hogyha az izraeli arabok hogyha folyamatos gyűlöletbeszéd folyamatosan előfordul Izraelben és Izrael környékén, azt szerintem nem támogatja önöket abban, hogy a Knessetben jobb törvényekről tárgyaljanak, és hogy több jogot elérjenek a közösség számára. Hogyan tudják javítani a helyzetet valójában? Hogyan tudnák segíteni a palesztin hatóságokat azért, hogy ott is jobb legyen az élet, mert ott nem igazán beszélhetünk a jogokról, és idézném, vagy utalnék arra, hogy a ottani keresztény kisebbségnek is kevés a joga, például a gázai övezetben és más területeken, hogy erről be tudna -e számolni. Nagyon fontosnak tartom ezt, hiszen ez fontos az izraeli arabok számára is. Köszönöm. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak három percem van. Megpróbálok egy percben három témát lefedni. Először is, igen, regió barátom, régi barátom, nem idős, hanem mivel régóta ismerjük egymást, azért régi a barátság. Engem nem hívtak meg, én azért vagyok itt, mert Nemzetközi Holokausz Nap van, és a nagykövetség kiderítette, hogy Ma vita van az Ember Jogi Albizottságban, és én boldogan jöttem ide, tehát mi mindig úgy, úgy gondolom, hogy ez izraeli belügyi kérdés, viszont hogyha vitát szerveznek, akkor fontos lett volna meghívni a Knesset, az izraeli parlament, vagy hivatalos képviselőjét, egy izraeli ez igazából egy protest volt részemről. Igen, az építési engedélyekkel problémánk van. 70 vagy 80 százaléka az épületeknek az izraeli arabok engedélyének nem jogos, nem legális, és meg kell találjuk a megoldást. Az összes ház lebontása nem megoldás. Tudom, hogy az arab társadalom óriási problémával áll szemben, és megpróbálnak újra szerveződni. Úgy érzem, hogy a megoldás még mindig várat magára. Ez kapcsolódik a földek problémájához, de már elindítottuk a megoldást a beduin társadalomban a délen, ez még sokkal égetőbb, de erre most nem tudunk kitérni. A második pont, igen, én úgy gondolom, Bolden úr, hogy az identitás kérdése nagyon fontos, és szinte lehetetlen megtalálni a megfelelő terminológiát, hiszen ez belülről ér, érkezik érzelmek alapjából. És az arab pártok az iszlám, izraeli pártokkal, az iszlám ágakkal nem kapcsolódnak össze, az arab társadalom belül is jelentős létezik, és a zsidó társadalmon belül is ez igaz. 70 éves az államunk, 144 különböző származású polgárunk van, tehát néhány generációt vesz az, mi majd igénybe, mire ezt sikerül megoldanunk. És a harmadik pont, kedves képviselő asszony, igen, Izrael szabad. Lehet szavazni, tanulni, tanulmányokat folytatni. És az izraeli gazdaságban a férfiak aránya jelentős, a női oldalon még van tennivaló. A kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan tudjuk javítani a palesztin hatósággal, ehhez egy egész napos vitára lenne szükségünk, én csak egy mondatot mondanék el. Van egy úgynevezett befagyasztásválság, lehet Izraelt vádolni, lehet a palesztinokat vádolni, én azt mondom, hogy mind a két fél hibáztatható, ha fogalmazhatunk így. Viszont a palesztin hatósággal az összes tegyesi forduló e, megbukott, egyszer Izrael miatt, egyszer Palesztina miatt, és a szeparáció köztünk és az izraeliek között e, e, szükséges dolog, és ez izraeli érdek, és reméljük az új izraeli kormány, bár mikor is válasszák ezt meg, és az új uh, generációs Palesztina megtalálta, megtalálja majd azt, hogy hogyan térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, és hogy hogyan mozduljon el egy igazságos és megfelelő megoldás felé mindkét fél részére. Köszönöm szépen. Thank you for this uh, important... Köszönöm szépen ezeket a nagyon fontos kérdéseket. Perinot kérdésére térnék vissza, miszerint Izrael paradicsom. Lehet, hogy ez igaz a zsidók számára. Izrael paradicsom lehetne, de csak a zsidók számára, nem a jelentős palesztin kisebbsége számára és éppen ezért vagyok itt, mert azt gondolom, hogy a demokratikus állam, ha mennyiben ez paradicsom akar lenni, úgy ezt mindenki számára biztosítania kell. Nem lehet demokratikus állam csak a zsidó többség számára. Nem lehet a zsidók és az arabok számára paradicsom, nem tudom, hogy mi az alternatív az arabok számára, és nem lehet ezért összehasonlítani más közel-keleti országokkal. Mi most politikusokként jöttünk ide, akiknek fontosak a demokratikus értékek, kérdése az emberi jogok. Tehát mi teljes demokráciát szeretnénk, és Izraelt Európával szeretném összevetni amikor az állam tiszteletben tartja az emberi jogokat, és megvizsgálja azt, hogy miért nincsenek hasonló kisebbségi jogok. Ha megnézzük Belgium példáját, illetve más példákat is. Vegyük a lakhatáshoz való jog kérdését. Néhány kérdés erre tért ki. állam létrejötte óta az arab kisebbség aránya 9 tízszeresére nőtt, viszont nem volt egyetlen olyan arab közösség sem, amely létrejött volna az elmúlt heten évben. És a zsidó közösség számára ezer új közösség jött létre, és természetesen az építési engedélyek kiadása probléma lesz, hogyha nincsenek új közösségek, nincs hely építeni jelenlegi arab közösségek számára nincs lehetőség, akkor illegálisan kényszerülnek építkezni az emberek, a lakos, illetve a kormány nem mutat fel alternatívákat. Ez szegénységet, túlzsúfoltságot okoz, súlyos gazdasági helyzetet, és ez átvezet eh, ahhoz a kérdéshez, hogy eh, mi a helyzet az ország belső részében az erőszak kapcsán, egy súlyos gazdasági helyzetben az arab közösségen belül az erőszak meg növekedett, az arab, arab lakos, illetve a közösségek egy része szegény negyedben él, és az izraeli rendőrség nem vállal felelősséget, ami a nyomozást illeti, illetve azok felkeresése, akik bekapcsoltak ezekbe az erőszakos cselekvésekbe. Tehát következmény nélkül marad mindez. Ha megnézem, Milfahámban az én városomban a statisztikákat, 200 nyomozásból, amelyeket megnyitottak az erőszak miatt, pusztán egy kiadatás történt a, a bíróságon. Ez azt jelenti, hogy a, bí- a rendőrség nincsen jelen. És a következővel zárnám. Nem csak azért vagyunk alárendeltek, meg szociális, gazdasági szempontból alárendeltek vagyunk, hanem azért, mert ami az oktatást, vallási szolgáltatásokat, az oktatást illeti, Hát a kormány diktálja mindezt, vannak rabiskolák, de a kurikulumot a, a, a kormány állítja össze és diktál. Én szeretnék arab költőket olvasni, de ezek nem képezik részét a, az oktatási rendszernek azért, mert az arab kisebbségnek erre nincsen ráhatása. Én a kulturális örökségemet meg szeretném őrizni, éppen ezért nem hivatalos az alulrendeltségi státusz, hanem ezt a törvény rögzítette így. Tehát annak az elutatása, hogy Izrael egy zsidó állam, amely ellenem diszkriminál, mint kisebbség ellen. Én ott született eh, polgár vagyok, tehát ez a zsidó, aki a zsidóknak ad elsőbséget, és közben demokratikusnak vallja magát, itt valami nincs rendben. Tehát a belső ellentmondást nem tudjuk elfogadni ősonos lakosságként. Ha a helyzet ennyire bonyolult, akkor lehet, hogy egy tényfeltáró missziót kellene indítani, ajánlásokat megfogalmazni annak érdekében, hogy az arab közösség státusza ugyanolyan legyen. Tehát a kisebbségi jogokra, a kisebbség védelmére is ki kell terjeszteni a nemzetközi törvényeket. Önök bármikor beszélhetnek velem, én kész vagyok én nem csak beszélni szeretnék, hanem hatásról szeretnék lenni az eseményekre. Jó. Bene, allora. Rendben. Szeretnék tenni egy pontosítást és egy rövid gondolatot is megosztanék önökkel a pontosítás. Peri úr nem véletlenül van itt. Egy politikai csoport, illetve frakció javasolta, illetve felhívta a figyelmünket arra, hogy itt egy kis ellentmondás van, ezért hivatalosan meghívtuk hivatalos résztvevője a mai vitánknak, nem véletlenül járt erre. Második megjegyzésem, a témával kapcsolatban nemrég a parlamentben tárgyaltuk egy másik alkotmányváltoztatást, ez Tunézia volt. Az témák közé föl is kívántam ezt venni, ott ugye a, a nőknek csak kiegészítő szerepe van a férfiakhoz képest. Beszéltünk arról, hogy valós egyenjogúságra van szükség. Mindaz, ami egy országban érvényes, ugye sokszor az ország, a házak már üvegből vannak, annyira kicsivé vált a világ, tehát mindezek a témák mindenhol érvényesek. Továbbá hozzátenném azt is, hogy az izraeli alapjogi vita vitáról is nagyon sokat beszéltünk már. Újságcikkek is megjelentek, például egy újság azt állapította meg, hogy egy apartheid rendszert kívánok bevezetni az új alkotmányjal. A 20. században a nemzetek jogait sok ország követelte, és az volt ennek az oka, hogy úgy gondolták, hogy egy kisebbség egyenjogúsági törekvései kockáztathatják a többségi jogokat. A zsidók voltak, akik ezt először próbálták megszegni. Úgy gondolom, hogy érdemes a történelmet néha megvizsgálni és levonni a következtetéseket, úgyhogy én remélem, hogy az alapjogi vita lehető legjobb módon zajlik, és lehetővé teszi, hogy Izraelben is mindenki egyenjogú polgár legyen. Senki nem vonja kétségbe, hogy Izrael demokratikus ország, baráti ország számunkra, de fontos ezekre a lényegi aspektusokra odafigyelni, hiszen ezek fontosak a demokrácia és az európai közvélemény miatt is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és részt vettek ezen a vitán. adesso minuti. Ok, allora. Cominciamo questo... Megkezdjük a harmadik eszmecserét. A középtibeti vezetés elnökével, Sikyong dr. Los Blanc Sangájjal. Novemberben négy tibeti parlamenti képviselőt fogadtunk, akik szemzetésben élnek, több európai országot meglátogattak, ma pedig ez a kiváló lehetőség áll rendelkezésünkre, hogy ezt az elemzést folytassuk, folytassuk a tibeti emberi jogi helyzet tárgyalását, Lobzang Zangai képviseletével, vagy részvételével, aki a központi vezetést képviseli Tibetben. Üdvözlöm Önt, üdvözlöm a delegációját. Nagy lehetőség számunkra, hogy közvetlenül meghallgathatunk egy tibeti vezetőt, arról, hogy milyen kihívások előtt áll a tibeti közösség, és hogy meghallgathatjuk, hogy ezzel kapcsolatban önnek mi a véleménye. Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy a párbeszédet, a békés megoldásokat támogatjuk mi mindig az emberi jogok témájában is. Mandátumunknak megfelelően Tibet elsősorban számunkra az egyez, egységes vagy a ö, emberi jogok, ö, vallási jogok, ö, a stabilitáshoz való jogot jelenti, ezekről beszélünk Tibet esetén. Ö, Tibet a parlamentünk számára fontos ország. Persze sokan majd azt gondolják, hogy ez csak üres szavak, de be tudom bizonyítani, és igazolni tudom, hogy folyamatosan foglalkozunk az önök országával. Több állásfoglalásunk foglalkozott, több meghallgatásunk foglalkozott az önök országával, és nyílt párbeszédet folytatunk. A Dalai Láma és több alkalommal ellátogatott a parlamentbe múlt csütörtökön a mini plenárison, a plenárison elfogadtunk állásfoglalást néhány kínai esetről. Úgy gondolom, hogy a mi vállalásunk, a mi feladatunk továbbra is fennáll. Nem is akarom húzni az időt, átadom önnek a szót. Kérem, hogy mutassa be a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, vagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az Emberi Jogi Halbizottságban. Mindenek előtt elismerően szeretnék nyilatkozni arról a sürgősségi állásfoglalásról, amelyet az Európai Parlament fogadott el, és a tibeti emberi helyzet nehézségére vitatott rá, és felhívta a kínai kormányt arra, hogy békés párbeszédet folytasson a Dalai Lama képviselőjével. Nagyon hálás vagyunk ezért az állásfoglalásért. Ez egy egyértelmű állásfoglalás, az Európai Unió és az Európai Parlament igenis foglalkoznak az emberi jogok helyzetével Tibetben. És Tibeten belül is nagy visszhangja volt ennek, hiszen még mindig több száz tibeti börtönben ül, a, a azért, mert az emberi jogaikat és egyéb jogaikért akartak küzdeni. Ezért nagyon fontos, hogy Brüsszel megfogalmazzon egy ilyen üzenetet, és kimondja azt, hogy a jogok, még akkor is, ha megsértik ezeket, igenis nagyon foglalkoztatják az Európai Parlamentet. Az idei év a 60. év eh, annak, hogy Tibet eh, kínai megszállás eh, alá került, és sajnos ez 60 év fájdalom, elnyomás, szomorúság, nyomorúság. Ez nem egy kis ország, két és fél millió négyzetkilométer akkora, mint egész Nyugat-Európa, de csak 6 millió a lakossága. Jelenleg politikai elnyomás alatt élnek a tibetiek, és hogyha két-három tibeti találkozik a piacon, és tiltakoznak, akkor pillanatok alatt őrizetbe veszik, és hosszú időre börtönbe csukják őket. A Dalai Láma képének a birtoklásáért is börtönbe lehet jutni, vagy hogyha az egyetemes emberi jogok okmányát vala, valaki valahova kiteszi, azért is börtönbe csukhatják. Az ENSZ emberi biztos a Lasszában, Lasszában járt, és ott az egyetem előtt osztogatták az egyezmény szövegét a diákoknak. Ebben az időszakban még nem volt represszió, de amint az ENSZ tisztviselő el hagyta a laszát azonnal, aki az egyetemes emberi jogok egyetemes nyilatkozatának egy vagy rendelkezett, azt represszió érte. Az egyetemeken, a középiskolákban, gimnáziumokban egyaránt az oktatás csak kínai nyelven folyik, és nem tibeti nyelven. Bár a kínai alkotmány bátorít a tibeti nyelv használatára, de ez a valóságban nem így van. Csak a gazdasági eh, diszkrimináció. Ha elmenek eh, Lászába, a Tibet eh, fővárosába, ott van áramellátás, stb., de hogyha kicsit jobban alap elemezzük a helyzetet, a szállodák, üzletek, még a taxik 90%-a is kínaiak tulajdonában van, és nem tibetieké. És itt kezdődik a társadalmi diszkrimináció. A tibetiek és Tungó, a régi királyság utódjait most úgy, tekint, utódai úgy tekintenek, mint azok barbárok lennének, és alsóbrendű lenne az a népesség. A környezet kapcsán talán tudják, hogy tíz legnagyobb ázsiai folyó Tibetből erre, tehát a víz tározója vagyunk Ázsiának, és a valós válságban jelenleg. Eh, Kína rendelkezik a világ 90 ával de a vízkészleteknek csak 12 százaléka van Kínában, tehát a vízhiány eh, szörnyű nagy probléma. Eh, Bangladesben, Indiában és Pakisztánban is szörnyű a vízhiány. Tibet viszont rendelkezik hatalmas vízkészletekkel. És sajnos itt van a klímaváltozás, globális felmelegedés, a lecserek 50%-a már elolvadt, de a fővárosban a ugye, környé, már Világosan vált, hogy a gletszerek tovább olvadnak, visz és az egész régiónak a vízellátása tulajdonképpen Tibettől függ nem csak az emberi jogét, eh, hanem a környezetvédelmi szempontok is tehát nagyon fontosak. Büszkén mondhatjuk azt, hogy ha megnézzük a világ konfliktus, konfliktusait az iszlám államtól kezdve, az összes többit, nos, ezekre nagy figyelem irányul a különböző országokban, fővárosokban a különböző erőszak ellen vagy mellett sokan mellnek szót a különböző konfliktusos részvevők mellett és ellen viszont amit mi elszenvedünk, ugye én engem demokratikusan megválasztottak a számüzetésben élő képviselője vagyok, és mi úgy érezzük, hogy egyetemes jogok illetnek meg minket, és ezeket végre kell hajtani. A kínaiak azonban az emberi jogokat felruházzák némi kínai sajátossággal, azt mondják, hogy az egyetemes amit a, eh, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata, vagy amit az Európai Parlament mondta, ez rájuk nem vonatkozik. Az elmúlt 10-15 évben az emberi párbeszéd Belgium és Peking között, vagy az Európai Unió és Kína között. Eh, nos, ez a két oldalú emberi jogi párbeszéd, ez nem működik. Kezdetben ez az elképzelés azért született meg, mert azt gondoltuk, hogy ha nyilvánosan nem beszélünk az emberi jogokról, és csak színfalak mögött zajlik az emberi párbeszéd, akkor arcvesztés nélkül a kínaiak elismerhetik az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, de ez nem így működött. Rosszról még rosszabbra fordult a helyzet. A Larunga Kolostorban 12 hónap alatt, 2015. augusztusa és 2016. augusztusa között lerombolták, és 5000 lakója helyett most már csak két-három ezren élnek ebben a kolostorban. 300-an öngyilkosságot követek el, mert ők megszokták, hogy ott éljenek ebben a kolostorban, és amikor azt mondták nekik, hogy Larungárban nem élhettek továbbra, elvették az életüket, és nem láttak más alternatívát, mint hogy el, öngyilkosságot kövessenek el. Nos, mi következetesen és kategórikusan ezt elutasítjuk, és az öncsonkítást is elutasítjuk, az önégetést, de mégis sok százan elégetik magukat. Ez jelzi azt, hogy mennyire elkeseretettek az emberi jogok védelme érdekében, hogy feláldozzák a saját életüket. Mert amit Kína mondta, az igaz, a, a tibetiek elégedettek, ugye, és a szocialista paradicsomban élnek, mondják a kínaiak, Hát ha ez így lenne, akkor miért gyújtanak fel magukat olyan sokan? És gazdák, tinédzserek, diákok, anyák, apák körében is Találunk erre példákat, olyanokat, akik felgyújtják önmagukat, hogy ezzel is jelezzék, jelzést adjanak az emberi jogi kérdésekről folyó párbeszédre, tehát nagyon nagy szükség van eh, napjainkban is. A megoldás, amit eh, mi javasolunk, a következő. Az elnyomás eh, kapcsán azt mondjuk, hogy ha a tibeti, tibetiek elnyomásával helyett adjanak autonómiát a tibetieknek a kínai alkotmányon belül, és akkor, ha ezt megadják, a csökken az elnyomás, akkor mi nem leszünk tovább szeparatisták, nem akarunk elszakadni Kínától. Ez egy középutas megoldás lehet, amit a dalai láma és a tibeti emberek is támogatnak. Remélem, hogy Pekingben a kínai vezetők majd odafigyelnek a parlament, az Európai Parlamentben közelmúltban elfogadott állásfoglalásra, és lesz párbeszéd az EU és Peking között is arról, hogy lehetne a tibet helyzetet javítni. Még egyszer köszönöm, hogy meghívtak, és engedjék meg, hogy a tibeti helyzetről folyó gondolkodásoknak most én is részese legyek. Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg a képviselőket. Szkovkától az első felszóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni Önt. Nagy örömre szolgál, hogy eljött az ülésünkre, és remélem, hogy látni fogja, hogy mennyire szolidaritások vagyunk, szolidárisak vagyunk Önnel és a Dalai Lámával is természetesen. A Tibet esetén az emberi jogok kérdése, ez talán egy bizonyítékos annak, hogy békés úton is lehet harcolni az emberi jogokért. Az Európai Parlament, az Európai Unió számára fontos az, hogy az önök megközelítése sikeres legyen, mert egyébként miért követné önöket, az önök példáját az emberek nagy része. A 35. tavaly júniusi EU-kínai emberi jogi párbeszéd kapcsolatos ülésen is szóba került a tibetiek helyzete, illetve állásfoglalást is megfogalmaztunk a múlt évben a tibeti emberi jogi helyzet romlásáról. Vannak-e kézzelfogható eredmények Tibet esetében, és a Macron francia elnök azt mondta, hogy az emberi jogok kérdésének a felvetése a kínai egyeztetéseken, tárgyalásokon ellentétes eredményhez vezethet. Hát én ezt igazán így nem is tudom érteni. Mit tehetünk? Itt a parlamentben a kereskedelem mindenki számára elvett követik. Párizsban Mászrom biztos azt is említette az értékeken alapuló kereskedelmet. A bilaterális kapcsolatokban az emberi jogoknak is szerepet kell adni. A második legnagyobb export piac számunkra, egy milliárdos a napi forgalom maga szerint az emberi jogi elvekhez, az emberi jogi helyzethez az EU hogy tud hozzájárulni, hogyan tudja a mi kereskedelmi politikánk segíteni a kínai-tibeti kapcsolatot, és mi lenne az ön javaslata, hogy milyen feladatok állnak mi előttünk? Köszönöm, Ostrovicius képviselő. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, és nagy örömre szolgál, hogy beszámolt a tibeti helyzetről. Közvetlen Ön szájába hallottuk, hogy mi is a helyzet. Nagyország, ugye nyugat-európai nagyságú, és ugyanakkor a lakosság, a sűrűsége nagyon alacsony, összesen 6 millió a lakosuk, ez lehet, hogy migrációs veszéllyel is jelent a Kína felől. Milyenek a migrációs tendenciák? Az utóbbi időben Tibetben ezt úgy gondoljuk, hogy megindult. A tibetiek mit gondolnak, és, és mi a javaslatuk ezzel kapcsolatban? Kritikát fogalmaz meg sok tibeti képviselő azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogi helyzet romlik, Xi Jinping elnöksége alatt. Egyetért egy ilyen általános megfogalmazással? Mennyire befolyásolja az önök helyzetét az országban az új elnökség? Továbbá, mi a tapasztalata a kínai központi hatóságokkal folytatott párbeszédről? Vannak -e vállalások? Van-e bármi reményre adó fejlemény a jobb jövő reményében. Köszönöm, Tőkés úr! Elnök úr, tegnap együtt voltunk a Tibet barátaival, és ezen a helyen is biztosítani akarom önt, hogy számíthat rejánk, amennyi erőnk van, annyit megteszünk, hogy Tibet igazságos szabadságharcát támogassuk, és fogadja elismerésemet azért az erőszak nélküli párbeszédért és azért a harcmodorért, békés harcmodorért, amelyel küzdenek népük érdekeiért és jogaiért, miközben mindenütt a terrorizmus ellen folyik az extrémizmus és a radikalizmus ellen folyik a harc, Tibetben békés, a tibetiek békés eszközökkel küzdenek a jogaikért, a dalai láma szellemében, és ezt igazán csak üdvözölni lehet. Megdöbbenéssel tapasztalom, hogy milyen brutális emberi jogi sértések vannak. Múlt héten foglalkoztunk Tási Váncsuk ügyével, aki a tibeti nyelv és kultúra és oktatás miatt szenved börtönt de vallási téren is szörnyű, hogy nemhogy a vallásszabadságot biztostsák hanem Lárungárt lerombolják, és börtönbe vetik az emberi jogi és a vallási aktivistákat, mind az etnikai, mind a vallási jogokat megsértik. Föltétlenül, kedves kollégák, föltétlenül támogatnunk kell azt az autonómia harcot, amelyet képvisel Tibet, a tibeti ideig száműzött kormány is, élén Lamsung Shanghai elnök úrral, az autonómia jelentene megoldást ebben az ügyben. Külön felhívom a figyelmet a, arra a bilingvalizmusnak álcázott kínai politikai törekvésre amely a tibeti nyelvet kiszortja és a kínai nyelvet erőlteti. Meg, meg, döbbenettel olvastam arról hogy thirty ezer tanárt knai tanárt akarnak betelepteni Tibetbe és az ujgur területekre, hogy kiszortsák a kínai, a tibeti és a kisebbségi ujgur nyelvet. Én azt gondolom, hogy a, a kínai EU tárgyalásokon határozottabban kell fellépni a tibetiek és a kínai kisebbségek az ujgurok nyelvi jogai mellett. végül engedjék meg hogy éppen a bilingvalizmusnak a tárgyában egy javaslatot tegyek eh, angolra fordtom a eh, szót ezzel fejezem be a hozzászólásomat. Eh, many eu member states have extensive experience. Sok EU e tagállamnak széleskörű tapasztalata van a kétnyelvűséggel, ezt a tapasztalatot meg tudjuk és meg kell, hogy osszuk a kínai hatóságokkal azért, hogy ez lehetővé tegye, hogy a nyelveket tanítsák, meg lehessen védeni azoknak az identitását, akik beszélik ezeket a nyelveket, a kisebbségek jogait, meg tudnánk osztani a mi tapasztalatunkat, oly módon, mint ahogy ezt már a kínaiak esetén megtettük a környezetvédelem területén környezetvédelem témájában sikerült jó együttműködést kialakítanunk sok területen, beleértve a vízkezelést, a levegőminőséget, a biodiversifikációt. Fontos, hogy koncentráljunk a kétnyelvűség kérdésére, és az EKS számára is javasolni kívánjuk azt, hogy ezt a témát vegyék föl a bilaterális tárgyalások témái közé, amikor Kínával tárgyalnak. Az EU külön megbizotja, emberi jogi külön megbizotja, Lambrinidis úr is részt kellene, hogy vegyen ebben a munkában. Meg kell próbálnunk a párbeszédet, a hatékony párbeszédet a kínai partnerekkel. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Deren Dergya asszonyt hallgatjuk most meg az LKS részéről, aki Kínáért felel, Kínával foglalkozik, tessék. Um, Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, hogy ezt a nagyon fontos vitát megszervezték, és hogy beszéltünk Tibetről. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az EU kapcsolódik a az egy kínai politikához. Ebben a keretben Kínával tárgyalni szeretnénk a helyzet javítása érdekében korábban, és folyt, ezt folytatni is fogjuk, felszólítjuk a kínai hatóságokat arra, hogy párbeszédet kezdeményezzenek egy Tibette a békés megoldás érdekében a tibeti kultúra, vallás, nyelv és hagyományok tiszteletben tartása mellett, és tartózkodjanak az erőszak alkalmazásától, illetve tegyék lehetővé a békés folyamatot, és az emberi jogokat tartsák tiszteletben, illetve Kína más részén is. Ezben az évben már 70. évfordulója az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy osztozunk azokban a megfigyelésekben, amelyek elhangzottak, miszerint kine megközelítés az emberi jogok területén kihívás az univerzalitás, az emberi jogok univerzalitása szempontjából és Kína aláírta az univerzális általános nyilatkozatot, A kínai alkotmány lehetőséget kellene, hogy biztosítson a kisebbségek jogaihoz, az oktatáshoz, való joghoz, a tibeti nyelven. Ami a bilaterális emberi párbeszédet illeti az EU és Kína között, hangsúlyozni szeretném azt, hogy az emberi jogi párbeszéd nem volt akadály az Európai Unió számára ahhoz, hogy Mm, nyilvános nyilatkozatokat tegyen, és aggájának hang, adjon hangot a kínai helyzet miatt. Számos alkalommal szóvívőkön keresztül, helyi nyilatkozatokon keresztül tettük ezt meg, egy sajtókiadványt tettünk közzé, és ebben felsoroltuk azokat az ügyeket, egyéni eseteket, amelyekről beszéltünk, és azokat a tibeti aktivistákat is, akiket be börtönöztek, és Tasi Vangcsok Druklon, Luxem Csuncsop esetére is kitértünk, és az Európai Parlament vitákba kapcsolódtunk bele, beleértve a sürgősségi vitát, amelyre január 18-án az elmúlt héten került sor, illetve megerősítettük azt a felhívásunkat, hogy a vallási, illetve lelkismereti alapon bebörtönzeteket bocsássák szabadon, és ezt a felhívást meg fogjuk ismételni. Köszönöm szépen az információt, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai parlament képviselőnek Tőkés Lászlónak a javaslatait rögzítettük, hogy az EU tegyen többet a kisebbségek jogaiért, az oktatáshoz, anyanyelven való oktatáshoz való jogért. Örömmel mondhatom el azt, hogy elkezdtük azt a projektet, amelyel a kínai hatóságokkal um, a tapasztalatainkról beszélhetnénk, és reméljük azt, hogy a kínai hatóságok eh, ezt pozitívan eh, veszik majd, és hajlandóak eh, velünk ezekről a kérdésekről egyeztetni. Köszönöm szépen. Darle la parola. Köszönöm, visszaadom önnek a szót, de azért el szeretném mondani, hogy természetesen a kínaiak nem igazán értékelték, hogy meghívtuk önt ide az Európai Parlamentbe, sőt azt írták, hogy döntést fognak hozni ezzel a jelenlétel kapcsolatban. Azért szeretném ön biztosítani arról, hogy ennek ellenére jól aludtunk ma éjszaka, és önné a szó. Uh, thank you very much, Honorable Chairman. Uh, I know... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tudom, hogy a kínai kormány nem annyira örült ennek. A kínai nagykövetségen nagyon elfoglaltak, uh, én azonban köszönöm, hogy meghívtak engem, és platformot nyújtottak, hogy a tibetiek eh, szempontjait ismertessem. Mi nagyon demokratikus eh, kihívásoknak eh, nézünk szembe. Amikor Tibetben választások vannak, mindig állítanak sok kínai jelöltet, és hogyha persze ott lehetnék jelöltként, annak örülnék, de az a tény, hogy a kínai kormány nem engedi meg Tibetben a szabad demokratikus választásokat, jelzi azt, hogy van rejtegetni valójuk. Az emberi jogi helyzet Tibetben valóban súlyos. A Freedom House minden évben kiadja a szabadság indexet, két éve és idén tették ezt közzé, és a listájukon Tibet a legkevésbé szabad ország vagy régió Szíria után. Hát tudjuk, hogy mi a helyzet Szíriában, de Szíria után eh, Tibet a második eh, olyan régió, ahol a legrosszabb a helyzet, legkisebb a szabadság. Pekingi újságírók interjúban is kiderül, hogy nehezebben jutnak be újságírók Tibetbe, mint Észak-Koreába. Hát sokat olvasunk Észak-Koreáról, de hányan tudják, hogy nehezebb bejutni egy újságírónak Tibetbe, mint Észak-Koreába? itt a tisztelt parlamenti képviselők is elmondták, és a külügyi szolgálat képviselője is elmondta, hogy az EU mennyi erőfeszítést tesz. Minden jót kívánok Önöknek, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a, itt vannak. De miután van kétoldalú emberi jogi párbeszéd, párbeszéd Tibet és Peking között, de most mégis sokat romlott a helyzet. Egy felügyeleti monitoring rendszert hozott létre Kína, például biometrikus csipekkel ellátott kártyákkal tudják nyomon követni azt, hogy ki mit csinál, és olyan algoritmussal dolgoznak, aminek alapján meg tudják mondani, hogy kik a tiltakozók, milyen felekezethez tartozók, hol élnek, stb. Mint egy 30 ezer biztonsági ember dolgozik Tibetben, többen, mint együtt a közszférában és a magánszférában. Tehát Tibetben nagyon súlyos ez a helyzet, a biztonsági erők túlzott jelenléte. Idén 70 éve, hogy elfogadták az Emberi Jogok Európai Nyilatkozatát, ez egy mérföldkő. Tibet szempontjából azonban az elmúlt 70, illetve 60 évben romlott az emberi jogi helyzet, pont most, amikor a 70 éves évfordulót ünnepeljük. És még egy dolog, tisztelt képviselők, Tibet modell volt, nem erőszakmentes, demokratikus, és számos konfliktus kapcsán ugye felmerül az, hogy a párbeszédre, együttérzésre alapuló erőszakmentes modellt követik-e, vagy az erőszakos modell. Tehát minden alkalommal, amikor erőszakról, terrorizmusról beszélnek, vagy más konfliktusokról a világban, akkor az érintettek azt mondják, hogy talán valami más modellt kellene követni a, akár támogatja valaki Tibetet vagy sem, azért mi befolyásoljuk a többi válság területet, amikor felmerül az, hogy melyik modellt kövessék. És hát mindig Tibet volt eddig a jó modell, a jó példa. Ezt a világ sok vezetője kellene, hogy kövesse ezt a modellt. Ez nem kontraproduktív, tehát a párbeszéd a kínai kormányzattal, kereskedelem, környezeti, emberi jogi területeken, és mi, mi, illetve az EU azt kell, hogy kérje a kínai kormánytól, hogy a viszonosság alapján járjanak el ez egy dolog, amit figyelembe vehetnek. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy a kínai kormány európai újságíróknak speciális bejutási lehetőségeket mondjanak, ugyan azt mondjuk, hogy kínai tudósok, köztisztviselők, újságírók bejöhetnek Európába, hát akkor ugyanúgy az európaiakat, újságírókat, másokat be kell, hogy engedjék, biztosítani kell a bejutásukat Tibetbe. Ez kell, hogy a norma, a szabály beszél legyen. És igen, a bilingualizmus, a kétnyelvűség rendkívül fontos. Tasi Van Csuk, aki ezt képviselte, elment Pekingbe, és most börtönben van, és eh, az eljárás, a bíróság eljárásnak már vége, még nincs ítélet. Ő egyszerűen csak a két eh, védtem, és nem, eh, nincs tere a, nem engedi a kétnyelvűséget Kína Tibetben. E, tovább beszélhetek, köszönöm az elnöknek és az albizottságnak ezt a lehetőséget, és bár nem boldogok a kínai nagykövetségen, de azért itt e, e, nagyon jó karmája van, biztos, hogy ebben az életben és a következő életében ön elnök úr egy nagyon boldog ember lesz, és a tibetiek álma is megvalósul, visszatér a dalai láma, és az jogokkal is visszatérnek a tibetiek számára. Continuiamo.